az Euromediterrán partnerség országáival, de Gücht biztos úr szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök uh, úr, tisztelt uh, európai parlamenti képviselők! Az Európai Unió déli szomszédsága nagy mértékben átalakult 2011 óta. Ebben a kontextusban a befektetés és a kereskedelem nagyon fontos szerepet kell játszani, úgymint stabilizáló faktor. Ez érinti az euromediterrán térség stabilitását. Jelenleg három kereskedelmi cégkötőzést szeretnék megvalósítani ezen a területen. Először is szeretnénk elmélyíteni az EU kereskedelmi kapcsolatait bizonyos partnerekkel. 2011-ben a tanács tárgyalási alapelveket fogadott el Egyiptommal, Jordániával, Marokkóval és Tunéziával kapcsolatban. A fő célja ezen megállapodásoknak az volt, hogy sikerüljön a partnerek gazdaságát közelíteni az Európai Unió belső piacához. Ezek a megállapodások átfogóak és számos területet lefednek, amelyek kölcsönös érdeklődésre tartanak számot, úgy mint a kereskedelem, megkönnyítés, az egészségügyi, növényegészségügyi intézkedések, közbeszerzés és a versenypolitika. Ezen kívül a befektetésvédelemre szolgáltatások létrehozására is irányul ez. Marokkóval megkezdődtek a tárgyalások 2013-ban, 2013 márciusában egészen pontosan, és ezek folynak. Eléggé előre haladtak már a tárgyalások Jordániával, és Tunéziával is megkezdődnek a tegyelások, amint az előkészítő szakasz lezárult. A Líbia, Leba, Libanon, illetve Algéria esetében a vto zó csatlakozást várjuk. Ezen kívül meg kell találnunk a lehető legjobb eh, keretet eh, Líbia számára. A második fontos terület, amire koncentrálnunk, az a régión belüli kereskedelem a déli földközi tengeri országok esetében, mert itt ez a belső régión belüli kereskedelem eléggé alacsony. Továbbra is támogatjuk azt, hogy sikerüljön az agadéri megállapodást Egyiptommal megerősíteni, Egyiptommal, Marokkóval, Tunéziával, és ezt szeretnék kiterjeszteni további területekre, mint közbeszerzés szolgáltatások például. Ebbe beletartoznak a pénzügyi segítségnyújtás, illetve a szakértelem eh, átadása is. Jelenleg felvizsgáljuk a eh, pármiliterán szabályokat is. Ez nem egy eh, könnyű feladat, hiszen a részvevő felek különböző nézetekkel rendelkeznek. A harmadik fő terület, amivel foglalkozunk, az euró partnerség, amelyet szeretnénk feléleszteni a következő találkozónkhoz szeptember 30-án. Nagyon fontos lesz ez a találkozó, hiszen ez a találkozó lesz az első négy év óta. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr! Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az EU fölközi szomszédaival a kereskedelmet a lehető legjobban fenntartsa és hosszú távú stabilitást tudjon hozni a térségben. Az Európai Bizottság várja az Európai Parlament támogatását ehhez. Köszönöm szépen, de Gücht biztos úr. Most következnek a felszólalók. Először Gabriel asszony két percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Ami az Euromed országokkal kapcsolatos kereskedelmi kilátásokat illeti, következőképpen foglalhatjuk össze a helyzetet. A déli, az Euromed országokkal való kereskedelem nagyon jó eh, kilátásokat eh, ígér, ugyanakkor egy hosszú utat kell még megtennünk, annak érdekében, hogy ez valóra váljon. Szeretnék néhány részletre kitérni. Először is a szabadkereskedelmi megállapodásokat kell kidolgoznunk a nem vámjellegű akadályok lebontásával. Ezek technikai jellegű akadályok, és mindenek előtt a partnerországaikkal való együttműködés által kell ezeket leépíteni. Ön is elmondta, az Euromed partnerség alapja egy dinamikus, regionális együttműködés kell legyen. Eddig azonban a helyzet az, hogy a maguk az országok közti kereskedelem is alacsony volt. Pragmatikus megközelítésre van szükség, és a kereskedelemmel részvevőkkel kell együttműködnünk. Például a vízumpolitikánkat is a gazdaság szolgálatába kellene állítanunk, tehát a vízum biztosítása egyszerűbb kell, hogy legyen. Partnerségi megállapodásokra is szükség van, mint például, ahogyan 2013. júniusában az Marokkóval történt, és a vállalkozásokat is jobban össze kellene kapcsolni a két oldalon, hogy például létrehozzunk különböző kereskedelmi kamarákat. Továbbá a gazdasági kapcsolatokat is jobban ki kellene építeni, hiszen ez az egész nem öncélú. A kereskedelem nem egy fejlesztési eszköz pusztán, hanem egy lehetőség is ezen országok számára, hogy egy nyitott világgazdaságba bekapcsolódjanak. Azt akarjuk, hogy a vállalatok jobban dolgozhassanak, ehhez azonban az állami struktúrákat is javítanunk kell. Be kell látnunk, hogy ebben a térségben nagy a gazdasági és szociális instabilitás is, tehát, ez, tehát javítani kell a helyzeten. Köszönöm, Gabriel asszony, Arina asszony a szó. Merci. Uh, Monsieur de Gucht, dans votre exp. Köszönöm szépen, de Hücht úr. A hozzászólásában nem beszélt az EU-izraeli kapcsolatokról, erre is emlékeznünk kell, főként amiatt, hogy vannak befetetések az illegálisan megszállt területeken is. A tagállamokat felszólíthatjuk arra, hogy bizonyos rendelkezéseket tartsanak be a megszállt területekről érkező termékekkel szemben, ezeket meg kell jelölni, bár ezek megjelölés eddig önkéntes volt Belgiumban, az Egyesült Királyságban ez már kötelező jellegű, ezt mindenhol meg kellene tennünk. Minden olyan terméket, amelyet a megszállt területeken hoznak létre, azok illegálisok, és az európai állampolgároknak tudniuk kell erről, és ennek megfelelően tudják kialakítani a fogyasztói szokásokat, és itt tudunk gazdasági hatást gyakorolni, gazdasági befolyást gyakorolni mindarra, ami történik. Úgy gondolom, hogy alapvető elvekre kell emlékeznünk. Ezen országok esetében átmeneti időszakot megélő országokról van szó, és erre is gondolni akkor, amikor a szabadkeresemény megállapodásokat megkötjük. Szociális, illetve környezetvédelmi záradékokra is szükség van. Fintank. Köszönöm szépen. Aréna asszony, Morvai asszony kérdését elfogadja? Do you allow a question of... Elfogadja a kérdést? Morvai asszony kérdését? Parancsoljon! Köszönöm szépen. szeretném megkérdezni képviselőtársnőmet hogy egyetért e azzal hogy egy fél órával ezelőtt itt oroszországgal kapcsolatban azt állapította meg a parlament hogy agressziót követett el oroszország egy másik ország sérelmére ezért szankciót kell vele szemben alkalmazni az európai uniónak. egyetért e tehát azzal nagyon nehéz beszélni mert itt többen kávéháznak használják megint az üléstermet és hangosan beszélnek de próbálom őket túlkiabálva rákérdezni hogy alkalmazhatunk e kettős mércét vagy azt kell mondani hogy a gáza ellen agressziót elkövető. Köszönöm szépen, Morvai asszony, csak 30 perc van a kérdéshez. Arena asszony, parancsoljon a szó demande qu'il puisse y avoir la traçabilité des produits. Én azt mondom, hogy a termékeket vissza kell tudni követni, így a fogyasztónak választási lehetősége van. Enélkül nem lehet tudni azt, hogy honnan származnak a termékek, és én nem támogatom azt, hogy minden terméket bolygotáljunk, jöjjenek azok Palesztinából vagy Izraelből. Én csak azt szeretném, hogyha látnánk azt, hogy illegálisan gyártják ezeket a megszállterületeket. Köszönöm szépen. Marias képviselő egy percben. A gazdasági kapcsolatok az Európai Unió és a földközi tengertérségek között az kölcsönös haszon elvére kell, hogy épüljenek. Ha egy szabadkereskedelmi térséget hozunk létre, akkor a cél az le kell legyen, hogy ne idézzünk elő problémákat azon országok számára, amelyek amúgy is gazdasági nehézségek közepette élnek, ugye a déli országokra gondolok olyan országokra, mint Görögország vagy Olaszország, eh, ahol megszorító intézkedéseket eh, kellett meghozni. A gazdasági, a eh, gazdaság helyzetét az orosz embargó is sújtja, és az euró-mediterrán országok nem szabad, hogy alakárt politikát folytassanak. Törökország, ugye Cipruson van, megszállta a sziget nagy részét, nem ismeri el Ciprus államot, és a török termékek szabadon és minden akadály nélkül áramlanak az Európai Unióban. A helyzet az, hogy foglalkoznunk kell az illegális bevándorlás kérdésével is. Ez Köszönöm szépen. Szkáke kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák. A kereskedelem nagyon fontos, a fontos része a külpolitikánknak. Nagyon fontos a politikai jelentősége, és ennek ezt láthattuk az EU-Ukrajna megalapodás esetében, és a múlt nyáron láthattunk egy ébresztő jelet erre. Sokat nyerhetünk ezzel, hogyha már kiterjesztjük a már meglévő megalapodásokat az Euromed térségben. Itt minden egyes országban volt segélykirjátás a demokrácia érdekében, ezek nem mindig voltak sikeresek, sajnos ebben a régióban számos instabil országban, de tovább kell folytatnunk az ambiciózus kereskedelmi programunkat. Nagyon fontos az, hogy tényleg legyen értelme annak, hogy többet a többért, tehát több reformért, több piaci hozzájutás járna. Határozatnak kell lennünk a már meglévő feltételekkel kapcsolatban, Izrael esetében is, és a kereskedelmet egy eszközként kell látnunk a több lehetőség, több jog érdekében, a korrupció megelőzése érdekében, a jólét jobb elosztása érdekében. Nagyon fontos ez az oktatással összekapcsolva, amelyet ugyancsak arra kell használni, hogy meg tudjuk szüntetni a tömeges munkanélküliséget a fiatalok körében. Ezzel meg lehet előzni a radikalizációt és ez persze nem lehet az egyetlen megoldás de segíthet abban, hogy akár a bevándorlást is korábban lehessen tartani. Itt nem csak az exportról, az innovációról van szó, nem is látnunk kell azt, hogy milyen negatív hatással járnak a mezőgazdasági intézkedések. Aktív szerepet kell játszanunk abban, hogy el lehessen kerülni a kettős fellépést, és a regionális fejlesztést kell támogatnunk. Köszönöm. Köszönöm, Sáke kolléganő. Egy percben le Aire kolléga kapszol. Monsieur le commissaire, monsieur le président. Elnök úr, biztos úr, amit említettek a mediterrán térségében a, a szomszédsági kapcsolatok kapcsán, ők keresik a békét, és szeretnék emlékeztetni egy másik típusú együttműködésre velük. Ez a nem versengés együttműködése. Ha megnézzük ezeket az országokat, nekik nem új gazdasági zónákat végre hajtaniuk, ennek pont az ellenkezője, ők szuverének gazdasági szempontból, élelmiszer szempontból is, és ezt tiszteletben kell tanni. A fenntartató beruházások támogatása, a szociális környezetvédelmi intézkedések támogatása, a társfinanszírozású projektekről kell beszélni. Az együttműködés politikát ki kell egészíteni az emberi jogok tiszteletben tartásával, a demokrácia tiszteletben tartásával, és a támogatásokat nem az IMF kritériuméhoz kell igazítani. Izrael az együttműködést fel kell függeszteni a mészállás után. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Buchner úr kap szót másfél percben. Elnök úr, tisztelt biztos úr! A emberi jogok helyzete Egyiptomban folyamatosan romlik. Természetesen az ottani kormányjal együtt kell működnünk, és folytatnunk kell a párbeszédet, és meg kell próbálnunk befolyásunkat érvényesíteni a helyzet javításáért. Úgy, ennek ellenére a tárgyalások folytatása a szabadkereskedelmi megállapodás terén, ez több, mint a puszta kapcsolattartás, itt többről van szó, mint pusztán technikai párbeszédről. Ez azt jelenti, hogy az emberi jogok terén elszenvedett sérelmeket ignoráljuk és támogatjuk a kormányt, hogy nemzetközi elismeréshez jusson. Azok pedig, akik a jelenlegi helyzetben az emberi jogaikat elvesztik, olyan, mintha arcul ütnék őket. Ezért biztos úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a tárgyalásokat felfüggesztik-e egészen addig, amíg az egyiptomi emberi jogok helyzetében javulás következik-e be, vagy legalábbis fel lehet merülni a felé mutató szándékot. Köszönöm. Köszönöm, Buchner kolléga. Másfél percben Begin kollégája szó. Vielen Dank, Herr Präsident. Signor Commissario, colleghi, la riunione ministeriale dell'Unione. Az Euromed tárgyalások szeptember 23-án egy lehetőséget nyújtanak majd, és egy komoly lehetőség lesz ez, hogy a különböző európai érdekeket érvényesítsük. Biztos úr, az elnök azt mondja, hogy nem hallható a német tolmácsolás. Egyáltalán nem hallhatom a tolmácsolást. Egy pillanat, elnézést kérek. Elnézést mondja az elnök, nem hallom a tolmácsolást. Uh, bitte um ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte. Elnézést kérek. Nem működött a fejhallgatóm. Kein Problem. Bene, signor ah. Biztos úr, azt akartam mondani, hogy ugye Marokkóval megkötöttük a megállapodást, most ez egy olyan megállapodás, amely olcsó mm, mezőgazdasági terményekkel árasztott el a piacainkat, és bizonyos nagy országok éppen ezért Marokkóba exportálhatnak, viszont ez a földközi tenger térségét fogja sújtani. Azt kérem, hogy Európáért folytassák a tárgyalásokat, ne csak bizonyos országokért, és a partnereinket arra kérném, hogy tartsák be standardjainkat, főleg ami a biztonságot, illetve a fogyasztóvédelmet illeti. A fogyasztókat védeni kell, méltányosabb versenyt szeretnék, az a munkavállalói jogok javítását és a KKV-k helyzetének javulását a partnerországokban, hiszen annyira eltérőek a feltételek, feltételek, hogy ez torzítja a versenyt, a mi vállalataink nem tudnak egy ilyen versenyben érvényesülni. A vállalataink egyre többet ruháznak be, és éppen ezért fontos, hogy szolid jogi keretet teremtsünk, hogy könnyebb legyen például vízumot kapni munkavállalás céljából, és a vállalkozásaink számára is biztosítékokat szeretnénk. Arról is szó van, hogy kétoldalú kereskedelmi partnerségeket építsünk, és az Európai Fejlesztési Bank is kiterjeszthetné tevékenységét. És nem szabad megfelelkezni a kulturális szolgáltatás nyújtásról. A belső ágazat, a belső piac erősítése, az Erasmus program és az Euromed program erősítése is mind-mind szükséges, annak érdekében, hogy több tudást halmozzunk fel, ami a jövő gazdasága szempontjából fontos. Nagyon sokat lehet nyerni, de veszít is egy ilyen megállapodáson, és Európa a jövőjét játszhatja el így. Köszönöm szépen, kérem elnézést, nálam volt a probléma, nem volt általános a probléma. jó kollega következik egy percre. Une coopération entre az EU és a mediterrán térség között együttműködésre igen mondunk, viszont a teljes szabadkereskedelemre nem. Nagyon fontos kiegyenlített fejlődést biztosítani, viszont nagyon fontos korlátozni a bevándorlói hullámokat, és úgy gondolom, hogy ez egy jövőbe történő befektetés. Meg kell védeni a kultúránkat, a civilizációnkat, a munkásainkat, a gazdáinkat, ez pedig létfontosságú, viszont nem szabad elfelejteni arról, hogy ennek mi az ára. Nagyon fontos a biztonság kérdése, a politikai stabilitáshoz kell kötni a juttatott támogatásokat, amin a kisebbségek védelméhez, és minden egyes euró, amit ott költünk el, nagyon fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy a helyi munkaerő használja ezt fel, illetve olyan vállalkozások kapják, akik helyi munkaerővel uh, dolgoztatnak, és ne a kínai vagy az amerikai gazdaságot támogassuk ezzel. Köszönöm. Oh, es folgt nun für eineinhalb Minuten Herr Kollege Fisas. Fisas kollega következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. A szomszédságpolitika célja egy olyan térség megteremtése, amely, amelyet a stabilitás és a demokrácia jellemez, és hozzájárulatunk a konfliktusok megoldásához. Ez a helyzet, a feladat nem könnyű, hiszen komoly gazdasági, politikai kihívásainkkal néznek szembe szomszédaink, és mi elköteleztük magunkat amellett, hogy segítjük a demokrácia felé való átmenetet. Ez a kötelezettségvállás most szilárdabb kell legyen, mint valaha. Ennek különböző okai vannak. A migrációs nyomás, amely egyre csak növekszik, a fenyegetettség, a biztonságunk fenyegetettsége, a stabilitás hiánya miatt ebben a térségben, az energetikai problémák, amelyek miatt egyre inkább a Magreb felé tekintünk, és célunk ugye az euró-mediterrán egység megteremtése olyan országokkal, meg gazdasága növekszik. Ezen változás keretében a kereskedelem alapvető szerepet tölt be. Meg kell erősítenünk a kereskedelmi integráció folyamatát a déli és a déli dél-mediterrán országok között, valamint az Európai Unióval. A bizottság feladata biztosítani a liberalizációt kulcsfontosságú területeken, mint például a szolgáltatások, a beruházások vagy a közbeszerzések. Jelen pillanatban, amikor a az erőfeszítések és a források nagy része más földrajzi térségekbe irányul. Azt hiszem, hogy a kereskedelmi integrációt az Euromeddel erősíteni kell, ez egy prioritás kell, hogy legyen az Európai Bizottság számára. Köszönöm szépen, két percre Tarabella kollega következik. Monsieur le Président, Monsieur Elnök úr, biztos úr, az euró med országai és az Európai Önök közötti kapcsolat a barcelonai folyamattal indult el. Gazdasági szolidaritáson alapul szociális együttműködésről van szó, egymás segítéséről, az alapvető jogok, demokrácia támogatása, a társadalmi megállapodás előfeltétele, itt kereskedelmi pénz, ügyi gazdasági együttműködésről van szó, de nagyon fontos a szociális, kulturális, oktatási együttműködés is. Emlékeztetnék arra, hogy ez a kereskedelmi megállapodás alkalom, hogy kell, hogy legyen arra, hogy a nők jogait jobban tiszteletben tartsuk, különösen a nők hozzáférését a foglalkoztatáshoz, az oktatáshoz, a kultúra szerepét, a média szerepét, mint kulcsfontosságú eszköz szerepét a nők, közötti, nők és férfiak közötti esélyegyenlőség szempontjából, és nagyon fontos a női vállalkozások segítése, a nők segítése a képzésben és szakmai képzésben való hozzáféréshez. Gratulálni szeretnék azoknak a nőknek, akik a civil társadalom elsősorban vettek részt az emberi jogok védelme mellett. Ez a forradalom azonban végül azzal zárult, hogy a nők marginalizálódtak. Nőtt az erőszak, mégpedig a nőkkel szemben. Még mindig fejlődni kell, és remélem, hogy egyetért abban, hogy nekünk Igenis kulcsfontosságú szerepünk van e, ezekben a megállapodásokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. E, Ferran kollega egy kérdést kíván önhöz intézni. Megengedi a kérdést? Ferran kollega. Monsieur le Président, Monsieur Tarabella. Köszönöm, elnök úr, Tarabella úr. Ön nem gondolja ezt az arab forradalom kapcsán, hogy a nők dominalizációját megkérdőjelezték ezekben az országokban. Válasz. Nem tudom, hogy jól hallotta a válaszomat. Én a nők kulcsfontosságú szerepét emeltem ki a több demokrácia, több jog érdekében számukra, és világosan elmondtam, hogy a következmények, a mozgalom következménye miért csalódottak lehet, lehess, lehetünk bizonyos országokban jobban marginalizáltuk a nők, mint korábban. Éppen ezért nekünk kell biztosítani azt, hogy ez a helyzet változzon, és hogy a nők az országuk gazdaságában igenis fontos szerepet tölthessenek be. Köszönöm szépen, Tarabella úr a Catch the Eye keretében Civics asszony a szó. Köszönöm szépen. A nők jogai kapcsán úgy gondolom, hogy eh, az úgynevezett eh, arab tavasz kapcsán a nők nagyon fontos szerepet játszottak sajnálatos módon. A mozgalom később elvesztette a jelentőségét. Úgy gondolom, hogy békés szomszédságra van szükségünk, és segítenünk kell ezen átmenet alatt álló országoknak. A gazdaságnak segítenie kell a politikát, ezért kell erősíteni ez egy működésünket. A barceloniai folyamat az alapja mindennek. Az egyik együttműködési terület, amely nagyon fontos, az a környezetvédelem. Szerintem ez mindannyiunk érdekét szolgálja, hogyha foglalkozunk a földközi tenger védelmével. Az egyéni országok, a kormányok sokat tehetnek, de a regionális együttműködés ugyanennyire fontos. A szeptember 30-ai ülés eredményeit várjuk, meg látjuk, hogy mit lehet tenni önkormányzati helyi szinten. Köszönöm szépen. Negrescu képviselő következik. <clears throat> uniunea europeană reprezintă și trebuie să reprezinte în continuare az Európai Unió világszinten a gazdaság és a demokrácia példája kellene, hogy legyen, integrációt kell előmozdítanunk a déli és a keleti országokkal is. Egy korábbi kommunista országból származom, ahol az átmenet nehéz volt. Azt hiszem, hogy a demokratizálódás és a, az átalakulás folyamatát támogatnunk kell ezen országokban, a fiatal nemzedékeket segítenünk kell, és a kereskedelmet is a megfelelő irányba kell mozdítanunk ki kell tartanunk az elveink mellett, és további erőfeszítéseket kell tennünk, hogy nyitváljanak a kapuk. Ez azt jelenti, hogy nekik is tisztelben kell tartani az elveinket. Az Európai Bizottság és a tagállamok úgy gondolom, hogy több erőfeszítés kell, hogy tegyenek az együttműködés együttmozdításáért. A mi tapasztalataink hasznosak lehetnek számukra, és így az egész EU és a déli országok közötti együttműködést jobban elő tudjuk mozdítani. Mi Kelet-Európában hasznos tapasztalatokra tettünk szertet élen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jakovicsics kollega következik. Én már várom ezt a kezdeményezést az Európai Unió részéről a földközi tenger térsége érdekében. Európát képviselhettem, és sokat tanulhattam abból is, hogy milyen igényei vannak a földközi tengeri szomszédainknak. Én támogatom a tárgyalásokat, de ugyanannyira fontos az is, hogy globális általános érdekeinket is meg tudjuk védeni, mint például az emberi jogokat, de vannak specifikus érdekek is, mint például az olívaolaj kérdése. Ez egy olyan kérdés, amely valóban létezik, és erre gondolnunk kell, amikor a saját termékeink versenyképességéről beszélünk globális szinten, vagy akár európai szinten. Én tudom, hogy nagyon sok olívaolajat importálunk a déli földközi tenger térségéből, ezt az európai olajjal keverik, és európai olajként adják el. Vannak más, probléma, más példák is bizonyára, de szerintem fontos tudni minden egyes termék származási helyét. Köszönöm szépen. Vigasz kollega következik. Mikro. Mikro. Mikro. Mikrofont kérünk. Okay. Donc, euh, nous, euh, nous sommes a favor de támogatjuk euh, azt, hogy a kereskedelmi kapcsolatainkat sokfélébbé tegyük, ugyanakkor az is fontos, hogy itt ne pusztán gazdasági kritériumok szabályozzák ezt a kapcsolatrendszert. Tehát a különböző vámok felszámolása természetesen óriási nehézségeket fog jelenteni ezen gazdaságok számára, mint ahogyan azt mi Portugáliában is ezt sajnos kénytelenek voltuk tapasztalni. Ezért másfajta kritériumokat akarunk, szociális kritériumokat, az emberi jogok tiszteleben tartását, minden ország szuverenitásának tiszteleben tartását, egyfajta kiegészítő jelleget, amely valóban kölcsönös előnyökkel jár mindkét fél számára, és az érintett országok számára is. Támogatom azt is, ami Izrael kapcsolatban elhangzott. Valóban ez egy olyan példa, ahol az Európai Uniónak sokkal többre kellett volna tennie, hiszen nagyon sokféle lépés lehetséges lett volna, az embargó az egyik lehetséges lépés lett volna a probléma megoldására. És még valami, ami a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos elnök. Köszönöm szépen. Folyt kollégája szó. A kollégi Fajt? Fajt kolléga. Wir haben viel über Grundrechte Sokat beszéltünk az alapjogokról, az alapértékekről Európában, és felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottság miért nem számolt be arról, hogy mi a helyzet Izrael a földközi tenger térségében az ENSZ számai alapján a 2014. július óta meggyilkolt gyerekek számát 500-ban mérlegelte, több száz iskolát bombáztak, és ebből 54 iskola az ENSZ iskolája volt. Itt emberi jogok megsértéséről, a nemzetközi jog megsértéséről, a Genfi megállapodás megsértéséről van szó, és úgy érzem, hogy a szomszédsági megállapodás Izrael felfüggesztendő, legalábbis el kéne gondolkodni arról, hogy a vitát folytatni, hogy az izraelieket nem lehetne szankciókkal arra bírni, hogy a bűnösöket felelősségre vonja, illetve hogy a hágai nemzetközi büntető törvény, törvényszéknek kiadja őket. A spontán felszólalások végére értünk, ezért a vita végén de Hucht biztos úr kapja meg a szót. Monsieur le Président, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd válaszoljam meg a kérdéseiket. Néhány kérdést többször is feltettek. Számos kérdés érkezett Egyiptommal kapcsolatban, és a kérdés az az volt, hogy tegyenünk kell egy ilyenfajta megállapodásról, figyelembe véve a, azt, hogy megsértik az emberi jogi elírásokat. Úgy 2011-ben kezdtem meg a tegyelásokat Egyiptommal, és eh, a tegyelások eh, attól a folyamattól függenek, amelyek igazából még nem is kezdődtek meg. Tehát az Európai Unió az Egyipt és Egyiptom közösen döntenek a folyamat beindításáról, de az Európai Bizottság tájékoztatni fogja majd az Európai Parlamentet. A kereskedelmi megalapodások esetében vannak bizottságok és külső szakértők, akik eh, hatástudományokat végeznek, megvizsgálják azt, hogy milyen gazdasági, szociális, környezeti hatása van egy adott megállapodásnak. Ebben eh, az emberi jogi fejezet is megtalálható az ebben a tanulmányokban. szeptember 30-án az egyetemi miniszterrel bilaterális találkozom lesz. Marokkó esetében a szabadkereskedelmi tárgyalásokat 2013 márciusában kezdtük meg, jól haladtak ezek, a négy tárgyalói forduló volt már, mindkét fél osztozik a közös célkérdésekben, és mind a két fél szeretné lehető leghamarabb a megállapodást viszont figyelembe kell vennünk a kölcsönös érdekeket és prioritásokat is. Marokkó arról döntött, hogy tanulmányokat készített a megállapodás kapcsán bizonyos szektorokban. Marokkó egyetértett abban, hogy figyelembe kell venni ezen tanulmányok eredményeit a következő tagadási fordulókban, ezért az ötödik fordulót elhalasztottuk. Nem függesztettük fel a tárgyalásokat. A technikai kontextus folytatódik ezen periódus során annak érdekében, hogy a folytonosság meglegyen a tárgyalási folyamatban. A szeptember 3-án tartandó konferencián további lehetőség fog arra nyílni, hogy tárgyalhassunk a marokkói kereskedelmi miniszterrel, Remélhetőleg sikerül majd lezárni ezt a dossziét, és sikerül az egész folyamatot jövőre lezárni. Nagyon fontosak ezek a tegyelások Marokkóval, hiszen ezek precedest teremthetnek a régió többi partnereivel is, például Egyiptom esetében. Izrael. Az Európai Uniónak egyértelmű álláspontja van az izraeli telepek illegalitását illetően. Az innen származó termékek nem élvezik a preferenciális bánásmódot, amikor az európai piacra kerülnek. Bizonyos tagállamok gyakorlatát kell követni, tovább kell tisztázni a megjelölés kérdését, annak érdekében, hogy a fogyasztó szabadon választhasson, és tudhassa azt, hogy Izraelből vagy egy izraeli megszállt területről származik-e a termék. Főként a mezőgazdasági termékek esetében lehetővé válhat a kötelező érvényű megjelölés, és itt már élmutatásokat dolgoztunk ki. Általánosságban néhány megjegyzés is elhangzott a többet többért elvről. ezen megállapodások során, illetve az ezen kereskedelmi tárgyalások során kölcsönös kötelezettségvállalások vannak emberjogi szempontból, és mi egy erősebb emberjogi programot szeretnénk látni, és minden intézkedést egyéni elven fogadtunk el a többet többér elv alapján. A többi politikai ponttal kapcsolatban, tisztelt elnök úr, képviselők, a többet többért arról szól, hogy több segítséget, több befektetést adunk, hogy a többet tesznek a politikai reformok érdekében. De ez azt is jelenti, hogy nekünk is meg kell nyitnunk a piacainkat feléjük, és elmondhatom, hogy ez nem mindig egyszerű ezen megalapodások során. A tagállamok nem igazán rugalmasak ezen a területen. Másrésztről szerintem egy másfajta megközelítést kell alkalmaznunk a vízumok esetében. Ez is egyike azon egyetemű követeléseknek, amit hallhatunk. A másik eh, pedig az, hogy nekik is meg kell nyitniuk folyamatosan a piacukat. Tehát nekik is felelősséget kell vállalniunk, nekünk is, meg kell tennünk, kölcsönösen meg kell ezt tenni. Az Európai Uniónak is felelősséget kell vállalnia, és nagyobb rugalmasságra van szükség ezen országokkal kapcsolatban, mint jelenleg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. A vitát ezzel lezárom. A következő napi rendi pontunk Morvai asszony, egy nagy erőfeszítést tettem éppen az imént, hogy írásban reagáljak arra, amit ön írt nekem. Nem az ügyrendel kapcsolatban jelentkezett,